tegyen előre, ezzel szolgálva nem csak saját népének érdekeit, hanem az egész térség stabilitását is köszönöm. Köszönöm, biztos asszony. Hat állásfoglalási javaslatot kaptunk. Lezárom a vitát, holnap lesz a szavazás a témáról. A következő napirendi pont az irányelv szerint Il vicepresidente della Commissione su AIDS. Most a következő pontunk pedig az AIDS konferencia, amely 2010. július 18 és 23-a között lesz Bécsben. Ez a 18. AIDS világkonferencia lesz. Most rögtön átadnám Lady Ashtonnak a szót. Köszönöm, elnök asszony, igen tisztelt tagok. Örülök, hogy részt vehetek eh, itt ezen a vitán, amely nagyon jó időben került megrendezésre, hiszen egy nappal a 18. AIDS konferencia megrendezése előtt. Az AIDS terjedése nagyon sok szenvedést okoz. Az AIDS hatása pedig eh, minden országra kiterjed. Tudjuk, hogy eh, a konfliktus helyzetek mind az éc elterjedéséhez vezetettek, főleg akkor, amikor nőkkel és gyermekekkel durván bánnak, szexuálisan visszaélnek velük. Így eh, nagyon sokan félnek, hogy eh, stigmatizálódnak. Számos országban a homoszexualitás büntetendő. Ezekben az országokban még jobban félnek az étstől, hiszen börtön, sőt halálbüntetés várhat a homoszexualitásokra. A étszesek, a hív fertőzötteknek is joga van ahhoz, hogy a lehető legjobb kezelést kapják az éces betegeknek meg kell adni a megfelelő információt, ezen kívül fel kell kínálni nekik a kezelés lehetőségét. A fertőzötteket nem szabad diszkriminálni. Tisztelt képviselők, tudjuk, hogy néhány országban az éc segítségével zárnak ki menekülteket. Emiatt nem kapnak politikai menedékjogot. Néha a gyermekek iskolába sem járhatnak. Az Európai Unió mindig a hív fertőzött és hív érintettek diszkriminációja ellen lépett fel. 2009. novemberében elfogadtunk egy programot, hogy külügyi akció segítségével szorgalmazzuk az éc elleni diszkrimináció elleni harcot. Nagyon aktívak voltunk, például az AIDS fertőzöttek utazási szabadsága érdekében, hogy ne engedjenek be országokba écefertőzötteket, vagy ne telepethessenek le ezek az emberek bizonyos országokban. Így az Egyesült Államokban és Kínában is pozitív jeleket láthattunk. Az elmúlt hónapokban az Európai Unió Brüsszelben és partner országokban is tárgyalt a kérdésről. Az Európai Unió egyre inkább aggódik azért, hogy például Ugandában, Malaviban, Burundiban büntetés, illetve szankciók várják az éces betegeket. Az Európai Uniónak szerszámokat, eszközöket kell ki dolgoznia, hogy segítse a szexuális kisebbségeket ezen a területen is. Köszönöm. Grazie. Iniziamo il dibattito con gli oratori. Köszönöm. Ezzel megnyitom a Köszönöm, hogy megnyitotta a vitát. A politikai frakciók hozzászólóival kezdjük. A néppárti hozzászól az első. Eh, Kolarszka Bobinska asszony két percben. Köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet tartozom Esten asszonynak, hogy itt van ma eh, közöttünk. Mindenki más foci meccset nézi. De fontos vita ez, fontosabb, mint a foci, mert eh, fájó kérdéseket eh, feszegetünk, bár az elmúlt években a megelőzés és a kezelés terén nagy előrelépés történt, ugyanakkor A milleniumi fejlesztési célok egyike az HIV-AIDS eh, terjedésének eh, megállítása. Azonban a világ egyes régióiban a fertőzöttek száma tovább nő, gyorsan nő, főként egyes csoportokban a nők, eh, lányok körében. Ezért háromfajta fellépést tartunk kívánatosnak. Először is a jogi fellépést, annak érdekében, hogy az érintett, inkább érintett országokat arra ösztönözzük, hogy megfelelő releváns akció, cselekvési terveket léptessenek életbe. Diszkrimináció ellenes törvényeket fogadjanak el a fertőzöttek védelme érdekében. Emellett hangsúlyozzuk a felvilágosítás és az oktatás kérdését, az információhoz való hozzáférés, hozzájutás roppant fontos, hogy a diszkrimináció helyett az elfogadás és a megértés legyen jellemző. Igaz egyébként ez a fejletlen és a fejlett országokra egyaránt. Bizonyos egy gyógyszerekhez való hozzáférés fontossága Indiával fogunk össze szabadkereskedelmi megállapodást kötni. Az egyik legfontosabb probléma e tekintetben az volt, amit láttunk, hogy Indiában olcsó generikus gyógyszereket állít elő, amelyek termelés előtása mégis korlátozott. Köszönjük, mondja az elnök. Kesmen úr három percre kap szót a Szocialista és Demokrata frakció nevében. Köszönöm, elnök asszony. Főképviselő asszony bevezetőjét hallgatva azt hiszem, hogy a munkámra már nincs szükség, haza is eh, mehetek. Végre valaki az első sorban is érti hogy mi a teendő, mit kell tenni, és hogy mi mit teszünk annak érdekében, hogy a legveszélyeztetebbeket megvédjük. Ezért kiváló kezdeményezésnek tartom, hogy egy, egy jogokon alapuló megközelítést alkalmazzunk. Hiszen ha ezek a jogok biztosítottak, akkor a civil társadalom felléphet az érintettek felüzetek nevében. A parlament előadója vagyok, a milleniumi fejlesztési célok felülvizsgálatának témájában. Sajnos módon az AIDS és HIV esetében egyre növekvő számokról beszélünk, több mint 33 millió fertőzöttről tudunk. 2008-ban 2,7 millió új fertőzöttről számoltak be, főként Fekete-Afrikában. Ezeknek 60%-a nő és fiatal. Világos hogy még nagyon sokat teendő. Fontos, hogy mindenki szabad döntést hozhasson a testükkel kapcsolatban, eh, hogy ne lehessen rájuk kényszeríteni bizonyos döntéseket. Főként a a szexuális munkások, ahogy ezt nevezzük esetében, eh, a saját testükkel rendelkezhessenek. magas szintű a fertőzöttség, a, a szexmunkások, e, főként e, a közöttük is a férfiak e, között, a transzexuálisok között, a migránsok, menekültek és a vándormunkások között minden régióban. Szinte járványos szinteket ölt egyes országokban, de nem csak negatív oldala van ennek, az Európai Unió vezető szerepet játszott és játszik, remélhetőleg majd a 18. rendes éves Bécsi kongresszuson is. El kell, hogy mondjam, hogy a statisztikák, a milliók, a száraz adatok mögött mindig van egy élet, mindig van egy ember, akinek hívfertőzöttként, écesként kell élni az életét. Elvesztett életek, elvesztett eh, szülők, elvesztett eh, testvérek, elvesztett eh, szeretettek, az emberi életek mennek pocsékba azért, mert nem tudom mit tenni a HIV vírus ellen. Köszönöm, most pedig eh, az ALDE nevében Intvelt asszony következik négy percre. Köszönöm szépen. Először is eh, szeretném megköszönni Ashton Bárónőnek a bevezetőjét, illetve Kolinska Bobovszkának és Cashman kollégáknak is, Bobinskának és Cashman kollégának is azt, amit már ők elmondtak. Michael Cashman egyik utolsó szava az volt, hogy ez egy megakadályozható betegség. És én ettől leszek frusztrált, mert nagyon egyszerű, sőt ingyenes módszerekkel megakadályozható lenne egy sor fertőzés. Nagyon sok nyomorúságot tudnánk megakadályozni. Néhány kulcsszó, stigma, azt hiszem, hogy Kolárska asszony említette a diszkriminációt, de Eston asszony is említette, és még az Európai Unión belül is stigmatizáltak a fertőzöttek. Nézzük meg, egy sor tagállamban például a homoszexuálisoknak nem engedik a véradást. Vannak olyan tagállamok, amelyek eh, minden szabály és értékelv eh, érdekében egy hív negatív deklarációt követelnek a belépési vízum eh, kibocsátása érdekében, és ezek EU-s országok is és közben mi pedig mondjuk a többieknek, a többi országnak, hogy hogyan kell viselkedni. Tehát, hogyha az amerikaiaktól azt várjuk, hogy ezzel a tilalommal számoljanak le, akkor itt az EU-n belül is rendbe kell tenni a házunkat. Na most a stigmának egy másik összetevője az a szűkagyúság, szűklátókörűség, a szexuális erkölcsökkel kapcsolatban. Mindig megdöbbent az, hogy vannak még olyan képviselők ebben a házban, akik azt gondolják, hogy nem fogadhatnak el egy állásfoglalást csak azért, mert a szexuális autonómiáról van szó benne, a szexuális és reprodukciós jogokról. Hogyha egész egyértelműen vagy egyszerűen elfogadnánk ezeket az alapelveket, és a képviselők mind elfogadnák ezeket az alapelveket, akkor már is megszűnne a stigma, illetve eh, már is egy lépést tennénk a jó, jó ö, irányba. Nézzenek a szemébe ezek az emberek, akik nem hajlandók ilyen állásfoglalást aláírni. Nézzenek a szemébe azoknak, a főleg azoknak a nőknek, akik ö, megfertőződnek. Az autonómia és a női jogok ö, kulcsszavak, a nők urai a saját testüknek, ők döntik el, és nem csak az EU-n kívül, hanem belül is, hogy hogyan használják a test, testüket. E, és ezek a dolgok nem kerülnek egy fillérbe sem. Aztán a másik dolog, a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, a gyógyszerekhez való hozzáférés. Teljesen egyértelmű ez számunkra, itt az EU-ban ez egy emberi jog. És témája a mai e, vitának is. De miért tagadjuk meg másoktól? Miért gondoljuk azt, hogy számukra az egy privilégium, vagy egy, e, vagy egy jó tétemény, amit, amit mi adunk. Egy egészséges munkaerő természetesen nélkülözhetetlen feltétele a gazdaság fejlődésének. És azok az emberek, akik a fejlesztési támogatásokat csökkenteni akarnák, illetve az egészségügyi jellegű kiadásokat csökkenteni akarnák, erre is gondoljanak. Nem erre, nem, nem, ugyanis nem költségvetési csökkentésekről kellene eh, beszélnünk most. És itt eh, felhívnám a figyelmét a nemzeti kormányoknak is a saját felelősségükre. Végezetül pedig eh, mindenkit felhívok arra, hogy holnap ezt az állásfoglalást szavazza meg. Köszönöm. Köszönöm. A zöldek nevében Hautala asszony másfél percre. Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek az előttem szólókkal. Köszönöm a főképviselő asszonynak is ezt a pozitív hozzáállást. Ez az állásfoglalás, amelyet holnap majd elfogadunk, roppant fontos lehet abban, hogy a 18. éves Bécsi kongresszus eh, jó végeredménnyel záruljon. Hangsúlyozni tudjuk annak fontosságát, hogy az Unió ezen érintett, leginkább érintett országokkal szorosan együttműködjön. Olyan országokról van szó, amelyek akadályt képeznek, nem akadályt képezik annak, hogy a hívfertőzöttek problémáját kezeljék, és a megelőzést eh, előre mozdítsák. Állásfoglalási indítványunkban kimondjuk, hogy még van 106 ország, ilyen típusú ország. A külpolitikánkban ezért fejlesztéspolitikánkban egyaránt különösen fontos kell, hogy legyen, hogy a HIV-AIDS témájában eh, tudományos bizonyítékokkal alapuló megközelítést kell alkalmazni, a megbélyegzés elkerülendő, kriminalizálják az azonos neműek közötti eh, szexuális kapcsolatot, és eh, ezért fontos, hogy az emberek jogát biztosítsuk, hogy mindenkinek az alapvető jogait eh, és a méltóságát tiszteletben tartsuk. Köszönöm. Most a GUE nevében Matthias képviselőasszony másfél perce kap szót. Köszönöm. Biztos asszony. Most már ismételjük egymást. Sok újat nem tudunk mondani. 2008-ban eh, körülbelül két és fél millió újabb éjt jelentettek, és eh, két millióval több halott. Tehát évről évre növekszik a fertőzöttek és a halottak száma. 33 millióra becsülik a fertőzöttek számát. És eh, sok millió nem kap kezelést. Olyan betegségről van szó, amely speciális gyógyszereket igényel. A Szaharától délre fekvő térségen 20 millió embernek van szüksége gyógyszerre. A nőket jobban érinti a fertőzés, mint a férfiakat. Ma ugyanúgy szükséges a megelőzés, mint ahogy szükséges volt tegnap, tegnap előtt. A bizottságot és a tanácsot is szeretnénk felszólítani, hogy globális szinten kezeli a problémát. Olyan politikára van szükségünk, amely a diszkriminációt alapvetően tiltja. Az Európai Unión belül is van még diszkrimináció, például a homoszexuális kapcsolatok ellen. Globális eszközökkel kell fellépnünk a betegségek terjedése ellen, de például a malária ellen is. Ezen kívül erősítenünk kell az emberek szexuális és reproduktív jogát. Büszkék vagyunk arra, hogy fejlesztési segítséget nyújtunk. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Most pedig akkor kezdődik a vita, az előre feliratkozott képviselők, Kelly úr két perc. Köszönöm, elnök asszony, és szeretnék gratulálni Peston Várónőnek arra, ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt megbirkózott az összes aktával, és minden témában olyan tájékozott. Én először néhány éve találkoztam a HIV AIDS fertőzéssel, amikor önkéntes munkát végeztem Malaviban, és láttam a pusztítást, első kézből láttam, hogy milyen pusztítást végez gyermekek és felnőttek között. Ez egy olyan ország, ahol 12 millióan élnek, ahol a várható élettartam 30, 42 év, és a legelterjedtebb az AIDS, majdnem háromnegyede a nőknek és a gyerekeknek fertőzött 6 en halnak meg évente, 80 ezeren pedig elkapják a betegséget. Csak 80%-a a fertőzötteknek fér hozzá, illetve a betegeknek fér hozzá gyógyszereknek. Tehát valamit tennünk kell. Mit lehet tenni? Kezelni először is, tehát először is megelőzni, aztán ha megtörténik, akkor kezelni a betegséget gyógyszerekkel. Ezt, ezen túlmenően felvilágosító munkát kell végezni, illetve egy több részvétet kell mutatni azok iránt, akik eh, elkapták a betegséget. Sajnálatos Sajnálatos módon egyesek úgy gondolják, hogy a bizonyos törzsi viselkedések, a törzsön belüli szexuális szobá, szokások nem meg, megváltoztathatóak, holott ezek járulnak hozzá a fertőzésekhez. Ezzel is, ennek is véget kell vetni. Emellett együtt kell működnünk a helyi hatóságokkal. Én ott minden nap megvettem az újságot, és az újságokban gyakran kritizálták a nem kormányzati szervezeteket, mert nem működnek együtt a helyi hatóságokkal. E, egyfajta intellektuális, kulturális gyarmatosításról beszéltek az újságok. Tehát nekünk ott mindent meg kell tennünk, hogy a AIDS helyzete javítsuk. Köszönöm, Lunacek képviselőasszony kap szót másfél percre. Köszönöm, elnök asszony. Igen, tisztelt főképviselő asszony, boldog vagyok, hogy lesz egy közös állásfoglalásunk, remélhetőleg a parlament óriási többsége áll majd mögötte. Hiszen itt a 18. nemzetközi AIDS konferencia előkészítése, ami Bécsben lesz, szülővárosomban, nagyon jó hír. És itt ezen a helyen megalapíthatjuk, hogy valami hiányzott a múltban. Az éc és a hív ahhoz vezet, hogy kirekeztik a fertőzötteket. Úgy tartják, hogy nem tartoznak a társadalom gerincéhez. Éppen ezért szükséges az, hogy figyeljünk ezekre az emberekre, figyeljünk a megelőzésre, figyeljünk az egészségügyi ellátásra. És szeretnék emlékeztetni arra, hogy a VTO a 2001-es Dohai nyilatkozatában is hangsúlyozta, hogy az egészség fontosabb, mint a kereskedelmi érdekek. Afrikában a fertőzöttek 60%-a nő. A nőknek pedig nagyon nehéz egészségügyi ellátáshoz jutni nagyon nehéz gyógyszerhez jutni, az emberek szegények, és a lakosság szegényebb rétegei nem jutnak gyógyszerhez, nem kapnak semmilyen kezelést. Már korábban is említésre került, hogy a nők sokkal inkább érintettek, mint a rendsz, mint a járvány kezdetén. Akkor általában homoszexuális férfiak voltak érintettek, azonban most már teljesen más a betegség kontextusa, és a nőket jobban érinti, mint a férfiakat. Mindenkit szeretnék megkérni, hogy aki a nyilatkozatot nem írta alá, szavazza meg az állásfoglalási indítványt, hiszen mindenkinek joga van a szexualitáshoz, azoknak is, főleg akiknek étszük van. Köszönöm. Köszönöm. A szót most két percre Mikolásik képviselő kapja. Köszönöm. Az AIDS továbbra is halálos betegség, és és eh, nagyon könnyen előfordulhat az, hogy egy AIDS egy másik betegség viszel, mondjuk a tuberkulózis vagy valami másfajta fertőző betegség. Sajnálatos módon az AIDS leggyakrabban nemi úton, védekezés nélküli nemi aktus útján terjed. Ugyanakkor nézzünk szembe az igazsággal. Kik terjesztik mindezt? Olyan emberek, akik különböző szexuális szolgáltatásokat nyújtanak, szex munkások, szex munkások terjesztik ezt a betegséget, ne legyünk naívak. tegyünk úgy, minthogyha a heti egészségügyi ellátások, eh, illetve vizsgálatok megakadályoznák ezt a problémát. Eh, én magam is orvos vagyok. Eh, ha valaki minden hétfőn eljön orvoshoz, vagy elmegy orvoshoz, az, ugyan, az hétközben ugyanúgy elkaphatja a betegséget, és aztán terjesztheti. A másik fertőzésnek kitett csoport, a szexmunkások, gyakran homoszexuálisok. akik zárt közösséget alkotnak, és ahol a promiszkuitás elterjedt, és gyakorlatilag csak időkérdése, hogy elkapják az emberek a betegséget. Tehát cselekednünk kell, én támogatom a gyógyszerkutatásokat, új az új antivírusos kezelési módok, gyógymódok sajnálatos módon nem elég hatékonyak. A hetedik kutatási keretprogram során, illetve keretében Európa támogatja ezeket a kutatásokat, remélhetőleg sikerül valami új molekulát találni, amely gyógyíthatóvá teszi ezt a betegséget. Minden módon segítsük Afrikát, mert emberek milliói élnek ott fertőzötten, erkölcsi kötelességünk segíteni őket, a, ha megbetegednek. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Jacolino Salvatore. Köszönöm, elnök asszony Az AIDS és a HIV vírus terjed, ter, terjedése egyre inkább veszélyt jelent, ma jobban, mint bármikor korábban, Európában és Európán kívül is. A fejlődő országokban ez e, valódi probléma, mindennapok problémája, ezért nem szabad e, az erőfeszítéseinket alább hagyni, forrásokat, egy minél több forrást kell szentelni a megelőzésnek és a kezelésnek, segítenünk kell az érintett családokat, hiszen az AIDS mint betegség egyre inkább családi problémává válik, biztosítanunk kell azt, hogy bizonyos fajta életmódok egészségesebbé váljanak, és mérhető javulást kell előidéznünk az lakosság egészség állapotában. Köszönjük. Wortmann asszony egy percben. Az új fertőzések a 15-24 éves korosztályt érintették. Főleg a fiatal emberek azok, akik alábecsülik a fertőzés veszélyét. Túl fiatalok, hogy információs kampányokra emlékezzenek, amelyek főleg a 80-as években voltak az écről pedig az iskolában nem igazán hallanak. 2005-ben volt egy közvéleménykutatás, és kiderült, hogy a legtöbb európai azt szeretné, hogy az Európai Unió erősebb szerepet vállaljon az étszelény fellépésben. Ez is azt mutatja, hogy a lakosságnak új kampányokra van szüksége. Új kampányokat kell szerveznünk, hogy az új célcsoportokat is elérjünk. Így az érintettek stigmatizálását is kizárhatjuk. Köszönöm, Vertman asszony, most pedig Papa Nikola úr kap szót. Egy perc. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy azt Wortman asszony is említette, bár jelenleg 33 millió fertőzött van világszerte, vannak világszerte millió, több millióan, akik nem rendelkeznek semmiféle információval, nem is tudják, hogy micsoda kockázatot jelent számukra ez a halálos betegség, ez a halálos kor. Ezért azt hiszem, hogy a felvilágosító kampányok terén kell elsősorban aktívabbnak lennünk. A társadalmi kirekesztés ellen is hatékonyabban kell fellépnünk az európai fertőzöttek 30%-a nem is tudja azt, hogy a fertőzést, a vírusos fertőzést tovább adhatják. Ez a közegészségügyi programok központi prioritása kell, hogy legyen az Európai Bizottságnak is nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fiatalok tájékoztatására. Főként a társadalmi kirekesztés elleni munkában. Biztos asszony, főképviselő asszony, öné a szó. Köszönöm elnök asszony, kedves képviselők, köszönöm a megjegyzéseiket, rögtön az elején hagyd mondjam el, biztos vagyok benne, hogy a Bécsi konferencia na, köszönhetően elő le, előrelépést, haladást érhetünk el a fertőzöttek, az érintettek jogainak védelme érdekében. Jó néhányan utaltak erre ma este. Biztosítottam önöket arról, hogy továbbiakban is odaadóan fogjuk védeni ezeket a jogokat Európában és a harmadik országokkal fenntartott kapcsolataink keretében is, legyenek ezek az országok közel, avagy távol. Sajátos módon a Bécsi konferencián nem tudok részt venni, mert közel-keleten lesz dolgom, de dali biztos úr aki a fogyasztóvédelem és az egészségügy tercájáért felelős, majd képviseli az Európai Bizottságot, és a felszólalók között lesz. Az Európai Bizottság különböző ágazati eh, képviselői, szakértői is részt vesznek majd ezen a konferencián, és ha megengedik, akkor most ezennel még egyszer meghívnám azokat a képviselőket, akik érdeklődnek a kérdés iránt, jó néhány, az Európai Bizottság jó néhány ülést szervez kapcsolódó eseményt szervez, amelyekre szintén szívesen látjuk Önöket. Dél-Afrikában egy fontos foci meccset játszottak ma este. Pár évvel ezelőtt, amikor Dél-Afrikában jártam, Johannesburgban körbevittek autóval, és a sofőr röm, a hívről, az écről, annak ezekről a problémákról beszélt, amely jó néhány mindenkit érintett. Annie Lennox is dolgozott ebben a témában, és azt mondta a sofőr, válasszon egy falut. És mondtam, hogy legyen mondjuk ez. Rámutattam az egyikre, behajtottunk az utcába, utcába, aztán utána elmentünk a temetőhöz, és ott az a szokás Dél-Afrikában, hogy a temetést követő első évben síremléket nem emelnek, tehát ahol csak egy kereszt van, az az elmúlt egy évben e, e, e, elhalálozottakat jelöli. Több száz ilyen keresztet láttunk, és azt mondta a sofőr, ezek az éc áldozatai. Amit én akkor láttam, az egy szükségtelen tragédia eredménye, és köszönöm az elsugulás indítvány benyújtóinak ezt minden megteszik annak érdekében, hogy javítsunk a munkánkon ezen a téren. Madame la representant. Köszönöm, főképviselőasszony. Most ezt a vitát lezárjuk, és áttérünk a következő témánkra. A főképviselő asszony következő témá.